van, és a jövőben is fontos munkát fogok végezni a külső delegációkban. Äh, Köszönöm szépen Cashman úr, a nyilatkozatát tudomásul veszem. Nagyon sajnálom, hogy ezt a lépést teszi, de ennek ellenére ezt kell így elfogadnom. A levelében felhívta a figyelmet erre. Az elnök konferencia egyébként egyhangulag döntött, erre hivatkozott, és nagyon sajnálom a lemondását, de én ezt a tényt nem tudom megváltoztatni. Hölgyeim és uraim, mielőtt a bankunióról kezdünk szavazni, és a felire jelentésről. Röviden szeretnék egy néhány kollégához röviden szólni. Hölgyeim és Uram, a Bankunió, ez egy nyilvánvalóan történelmi projekt. És azt gondolom, hogy az egyik csúcspontja ennek a választási ciklusnak és az Európai Tanácsban, ezt el is mondtam, történelmi jelentőségű dologról van szó, és csak az egységes piac hasonlíthat össze. Az Európai Parlament nagyon hosszasan tárgyalt és komoly erőfeszítéseket tett, hogy sikeresek legyünk. Ezért kötelezettségem, ha látjuk, hogy hatalmas munkát végeztünk, hogy a banki adósságok és az államadóságok közötti mérgező viszonyt megszüntessük, ez fontos, ezért megfelelő szabályokra van szükség. Itt a parlament néhány képviselője véleményem szerint rendkívüli érdemeket szerzett. A szavazás előtt ezt el kell, hogy mondjam. Öt erős nőről van szó, és egy harcos férfiről, akik rendkívül keményen harcoltak a parlament nevében. Külön szeretnék köszönetet mondani Eliza Ferrerének, Colin Wortman Hallnak, Sharon Bowlesnak, Sylvie Gulárnak és Victor Victoria Fordnak és Sven Giegoldnak, tehát ők azok, akiket említettem, ők már a fizikai végkem, végkimerülés határáig harcoltak a parlament érdekeiért. Nyilvánvaló, hogy különbözőképpen lehet látni az eredményt, ami született, de úgy vélem, hogy példaértékű és kiváló módon léptek fel a parlament érdekeiért. Mielőtt szavazzunk a Ferira jelentésről, az Európai Tanács elnökének Venizélus úrnak szeretnék, szeretné megadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Még a szavazás előtt szeretnék valamit mondani a tanács nevében, és szeretném